Good morning, ladies and gentlemen. It's three minutes past. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Három perccel eltelt kilenc óra. Így el is kezdjük üdvözletemmel a Külügyi Bizottság mai ülését. Mielőtt a szavazást megkezdenénk, három vendégünket szeretném üdvözölni, ugye már itt vannak. Hárman az ukrán parlamentből tiszteltek meg minket a jelenlétükkel egy órára, Oksana Zeruid, asszony, Jégorozo Bodiev és Arab Baraziov urak, üdvözöljük mindhármukat a külügyi bizottságban. Most elérkezett a szavazatok száma, komoly valószínű 1 óra 15 percig szavazunk majd. Igen, koncentrálnunk kell, hogy időben végezzünk. Elektronikus szavazás, tízes, az EU és Törökország közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését és a Vámónia modernizálását célzó új kereskedelmi keret felé az, a vélemény előadója Kati Piri asszony. Piri asszony kíván-e szót kérni, nemmel jelez vissza, akkor azonnal át is térhetünk magára a szavazásra, és kezdjük is. Mindenkinél itt van a szavazókártyája? Behelyezte a konzolba? Ha igen, akkor egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes, mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Hármas, mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Kompromisszumos egyes, mellette, ellene tartózkodik, megtartottuk. Most kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, megtartottuk. A 15-ös módosítóval kell foglalkoznunk? kérdezi az elnök úr. A hármas kompromisszumra nem, áttérünk. Az én listámon most a 15-ös módosítóra térünk át, hiszen lefette, mondja az elnök úr, így most az egyes rész 15-ös módosítója mellette, első rész ellene tartózkodik, megtartottuk, elfogadtuk. Kettes rész mellette, ellene tartózkodik. Azt mondanám, hogy igen, de azért ellenőrizzük. Ellenőrizzük a második rész. Megnyitom a szavazást a második részről. Nem, nem hangzik a teremből. Lezárom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk a második részt. Most a hármas kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Igen, aztán a záró szavazást tartjuk meg az így módon módosított véleményről. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a témafelelősnek. That's it? Yeah. So then, Montenegro? Yes. We then come to the next... Akkor most a következő napi rendi pontra térünk el. A jelentés a bizottság Montenegróról szól a 2016. évi jelentéséről. Előadó szeretne valamit mondani. Köszönöm szépen Charles Tanaknak. Megkezdjük a szavazást a kettes kompromisszummal mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Áttérünk az 51-es módosítóra. 51-es mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrzik az 51-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk az 51-est. Most térjünk az 52-esre át. 52-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, meg, meg mellette, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 96-os módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 104-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Tízes kompromisszum. Ellenőrzik a 104-est? 104-est akkor ellenőrizzük, tessék. Megnyitom a szavazást a 104-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 127-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 147-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 159 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 159-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most akkor 160-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 161 mellette ellenet tartózkodik, Ellenőrizzük. 161-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ketten még alszanak a teremben. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Ö, hát szűk többséggel. 162-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 163 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 164 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 165 mellette ellene elutasítva. Tartózkodott volt, el, elutasítva. 166 mellette ellene tartózkodik. Hm, ellenőrizzük, jó? A 166-ost, megnyitom a szavazást a 166-osról. Lezárom a szavazást és elfogadtuk, 30-27 ellenében elfogadtuk. Kovacsev, 167-es, mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 176 hatos 176 hatos mellette ellene tartózkodik, elfogad. 179 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 179-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 30-28 ellenében igen szűk mesdjén, de elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 180, es egyes szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik elfogadva. 193 külön két részben az elsőről mellette ellene tartózkodik elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. 194 mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Most áttérünk a hármas módosítóra. Hagyigadő úr tolából mellette ellene tartózkodik, elutasítva négyes mellette ellene tartózkodik, elfog, e, elutasítva mellette ellene tartózkodik, elutasítva hatos mellette ellene tartózkodik elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 8 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 9 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrzik a 10-est, megnyitom a szavazást erről. 59-ből elutasította 38. 11 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 11-est, ellenőrizzük. Megnyitom róla a szavazást. Egy kolléga még alszik. Lezárom a szavazást. 31-27 ellenében elfogadtuk a 11-est. 12 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodik elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene Elnézést, kérdezi az elnök úr. Azt kérte, hogy a 14-est ellenőrizzük újra elektronikusan? Oké. Okay. Ez tegnap volt, de a 14-es módosítőt Andrulakis Dac kezé tollából ellenőrizzük. Megnyitom a 14-esről a szavazást. Frankenstein úr, hm, túl korai még ez. Lezárom a szavazást. Hát eléggé magáló tölertetődő volt, nem igaz? Akkor most visszatérünk az egyes kompromisszumhoz mellette. Ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Most áttérünk a 22-esre mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 23-as mellette, nem, ez okafogyott, 24-es, kiváló, módosító, mellette ellene tartózkodik. Fantasztikus volt a szavazás, 25 mellette, ellen, 25-ös mellette ellene tartózkodik. Ezt a 25-öst ezt ellenőrizzük. Tessék. Megnyitom a szavazást. Valaki még hiányzik, tessék felébredni. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadva kettes, mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadva. Most akkor a végső módosító szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Egy kolléga még mindig nem vesz részt a szavazásban. Lezárom a szavazást. 51-en mellette, hatan ellene. A jelentést megszavaztuk. Gratulálok az előadónak. Most Macedónia következik. Most a jelentés a bizottság Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról szól a 16. éve jelentéséről. Előadó Ivo Weigel szeretne az előadó szólni, nem kíván, akkor megkezdhetjük a szavazást. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Áttérünk a kilences kompromisszumra mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 95-ös módosító. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 118 mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 119 mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 120 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 121 mellett ellene tartózkodik, elfogadva. Kompromisszumos 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most áttérünk az első részére a 161-esnek, hiszen itt két részben szavazunk. Első részről mellette, ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük a 161 első részét. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. 35-25 ellenében megtartottuk az első részt. A második rész mellette ellene tartózkodik, megtartottuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, megszavazva. 167 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 183 első részéről szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 21-es kompromisszum eh, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 213 mellette ellene tartózkodik, Ellenőrzik. 213-as. Kovácsev, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-24 ellenében megszavazva. Most akkor 20... Ah, nem, hol is vagyunk? 214. Kovacsev tollából szintén két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 215 Kovacsev mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizik. 215-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. E, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Áttérünk a 228-ra. Két részben. A raportőr kérte ezt a, az első részről való külön szavazást. Első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 231 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 232 mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 233 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 245 mellette, ellene, tartózkodik Elfogadva. 247 mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 248 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 249 mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 250 mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. 250-et ellenőrizzük. Megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk a 250-est. 251 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 252 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 253 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 253-ast, megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 254 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik el, elfogadva. 259 mellett ellen elutasítva. 26-os kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva. 27-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva. Most hová tartunk? Most a 283-as két részben szavazunk róla. Első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kettő, második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. 284 mellette ellene tartózkodik Elfogadtuk? Elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Ha elfogadtuk, akkor a második részére térünk át a, a hol van a 300-as egyébként, hoppá, 300-as második része, második része, 300-as második része, igen, mellette, ellene tartózkodik, el, elutasítva. 301 két részben mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Második rész ellene mellette elfogadtuk. 304 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 315 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 315-öst. Jó, megnyitom róla a szavazást. Vote is closed. Lezártam a szavazást. Ú, ez teljesen egyértelmű volt. Ez volt a 3.15-ös, következik 3.16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 3.18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Következik 27-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 27-es, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizik a 29-est. Megnyitom a szavazást. Hárman hiányoznak, ketten, Ó, most mindenki itt van, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk következik 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 Két részben mellette, tehát az első rész ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt. Lezártam a szavazást, elutasítottuk 29-31 arányban. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. És következik a 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a tízesről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 11-es, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, tehát a 13-asról megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Akkor Következik az elektronikus szavazás a jelentés tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 54, igen, 8 nem arányban gratulálok a jelentéstevőnek. right Right, we come to the next item. Következik eh, a Szerbiával kapcsolatos jelentés, jelentés tevő nem kíván hozzászólni, kezdjük a szavazást egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következzék a hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 72-es módosító Bogovics Kukán mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 83-asról megnyitom a szavazást. Lezártam, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. nem korrekt teljesen a szavazó listánk. A hatos kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, és most következik a kettes módosító, ami az ötödik oldalon található. Lunácsek asszony nyújtotta be mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 174-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 179 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 181 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 176-ost ellenőrizzük, mondja az elnök. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 177-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 179 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 181 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Castaldo kollega módosítója, megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk egyértelmű többséggel. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 228 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát a 228-as módosított, megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. 229-es mellette ellene tartózkodás nem láttam túl sok kezet itt bal oldalon, tehát még egyszer mellette ellene tartózkodás, inkább ellenőrizzük elektronikusan a 229-est, megnyitom a szavazást, lezártam, elfogadtuk. Kettő as mellette, ellene, tartózkodás, aztán ugyanez a helyzet, ugyanez a probléma, ellenőrizzük csak a 230-as. Megítom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 243-as mellette, ellene, tartózkodás, egyértelműen elutasított elfogadtuk, 244 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 245 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 246 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 247 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 249 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 250 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 251, nem. 251-252 együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 253 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 254 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. as a 13. oldalon Kovácsev úrja is mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 294 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 295 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 308-as, 14. oldal, tenoké, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 323-as, eh, mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, tehát a 323-asról szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 325-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Következiknek a preambulum bekezdések 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene tartózkodás, gratulálok. 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 23 mellette, ellene 23-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, hát elnézést, de ezt elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor a 24-esről megnyitom a szavazást. Három kollega még alszik. Jó, felébredtek. Lezártam. 30-28 arányban elfogadtuk. 25-ös. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26. Mellette, ellene, <laughs> illetve tartózkodás elutasítva. 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást. Még mindig egy hiányzik, mindegy. Lezártam a szavazást. 28-33 arányban elutasítottuk. Következzék a 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A hivatkozásokat 1-től 10-ig lehet erről blokkban szavaznunk. Vilimszki ki támogatta ezt, ellenezte, tehát valamennyit elutasítottuk egytől tízig. Következik a 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következik az elektronikus eh, szavazás eh, a jelentéstervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 55 igen, 2 nem arányban, remek. Következő szavazás a 2015-ös bizottsági jelentés Koszovóról. Szeretne a raportőr eh, mondani valamit? Ő nem, de Pancéri kollega igen, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. És arról szeretnék beszámolni, hogy a szocialisták és a demokraták a négyes kompromisszumnál nem fognak együtt szavazni, mert hogy ez nem felel meg az alapvető elvárásoknak, ami a fejlődési jelentésekben szerepel, hanem így gyakorlatilag egy ilyen fotografikus eh, felvételt mutatja ennek az országnak, és ezért egy nagyon statikus eh, képet mutat, tehát azt gondolom, hogy eh, el kellene ismerni bizonyos fogú fejlődéseket a Koszovóban, és éppen ezért azt gondolom, hogy az ilyen jellegű politikai kijelentéseket nem tudjuk mi magunk képviselni. Köszönöm szépen. So, Mr. Panzeri, you are informing us... Panceur úr tájékoztatott minket tehát arról, hogy a szocialisták és demokraták nem fognak szavazni a négyes kompromisszumra. Lunacek asszony, akkor nekem is meg kell szólalnom. Tegnap délben, amikor konzultáltam a többi frakcióval, a szocialisták más jelzést adtak nekem, azt mondták, hogy jó, rendben van, mégis eh, a néppárti kompromisszumos javaslatot meg fogjuk eh, szavazni, most mást hallottunk a szociáldemokratáktól. Az eredeti javaslatom tartalma az volt, hogy a parlament ugyanúgy, mint sokszor korábban, a még öt tagállamot, akik még nem ismerték el Koszovót, arra biztatja, hogy ezt tegyék meg, úgyhogy én is úgy döntöttem, hogy mínuszt tegyünk emellé a kompromisszumos módosító mellé, és akkor a többi módosítóról szavazunk. Elnézést a zavarért, és ez tulajdonképpen egy pozitív dolog is lehet. Például tegnap Banglades 114. ENSZ tagállamként elismerte Koszovót, több mint a fele az ENSZ tagállamoknak, tehát ezt már megtette. Ez a hátralévő öt tagállam is jó lenne, ha megtenné ezt. Rendben van. Több megjegyzés hozzászólás nincsen, akkor kezdjük el a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyvenhatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es, 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük Adaktusson úr 50-es számú módosítójáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 48-10 arányban egyértelmű győzelem. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás, egyértelműen elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik ez a híres negyedik kompromisszum. Á, de nem, nem, nem, elnézés, mondja az elnök. Schaffhauser és Kovén Mikur módosítója a 74-75-ös mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 76-77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 79-80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 82-83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó, 82-83-as, megnyitom a szavazást. Lezártam. Egyértelműen elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Akkor ezt ellenőrizzük. A négyes kompromisszum. Mell... Ah, ah, ah. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27 igen, 25 nem arányban. Ötös kompromisszum mellette ellenen tartózkodik. Elfogadtuk. 111. 111 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Szóbeli hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük. OA3, megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-31 ellenében. Hm. Elutasítva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 142 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 142-esről, megnyitom a szavazást. Valaki még hiányzik. Lezárom a szavazást. 38-22 ellenében elfogadva. 8 es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 152. Piri asszony. Mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadva. 153. Mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük. A 153 ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Igen, lezárom a szavazást. Mm, elfogadtuk. 154 mellett ellene tartózkodik elutasítva. 155 mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 156-os mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 157 mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 182 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 183 mellette ellene, ö, elutasítva. 184 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 185 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 186 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 197 mellette ellene tartózkodik, el, elfogadva. 198 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 199 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 199, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-28 ellenében. 200. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 201 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 202 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 204 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 205 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. 205-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 206 mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 13-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. 14-es kompromisszum mellett ellenőr, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most 247-es Dzsambacki mellette ellene tartózkodik. Ellenőrzök. 247-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 248 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 249 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 250 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 250-est ellenőrizzük, megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 251 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 252 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 253 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 254 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 254-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most áttérünk a 256-osra. Két részben szavazunk. Első részről mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 257 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 258 mellette ellene tartózkodva elutasítás 260 mellett ellene tartózkodik elfogadva. A 260-as, mondja az elnök úr, 260-asról szavaztunk éppen. Á, rendben, én megpróbáltam, csak azt néztem, hogy minden képrem volt-e. 260-ast elfogadtuk, 261, eh, Sáke asszonytól mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrzik. 261-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 269 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 270 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Aztán most 271, 72 és 73 ugyanazról szólnak, mellette ellen tartózkodik elutasítva. 274 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 278 és 79 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 275 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 276 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 280 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 287. Rados Jakovcsics. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 289 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 292 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadva Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük. 292 második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasították. 293 Millán Mon mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Tizenhárom mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 14-15 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 18 mellette ellene, tartózkodik, elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 20 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodik, megtartottuk. 23 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 24-est. Megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 24-est. 25-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 26-27 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 30 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. A 31-esről megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát, lezárom, elutasításra került a 31-es, 32 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük újra. 32-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadta. 29-28 ellenében. Ötös, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 7-8, mellette, ellene, tartózkodik, Hát ezt ellenőrizzük. Megnyitom róla a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodik elutasítva tízes mellette, ellene, tartózkodik elutasítva tizenegy mellette, ellene, tartózkodik el, elfogadtuk. Most az azonos módosítók 1, 2, 3, 4-es mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk, elfogadtuk. Rendben. Megnyitom az 1, 2, 3, 4-ről a szavazást. Lezárom a szavazást. Tényleg világos, hogy elutasítottuk. E, igen, a készfenntartással is. Most elektronikusan szavazunk magáról az így módon módosított jelentéstervezetről. Meg is nyitom a szavazást. Egy kolléga még hiányzik. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 40 mellette 12 ellenszavazat mellett a tervezetet. Akkor folytathatjuk? kérdezi az elnök úr.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 Dear colleagues, it's 20 past 10. Kedves kollégáim, 20 perc elmúlt 10 óra. Egyenlőre Solc úr még mindig szavaz, úgyhogy azt javaslom, A 16-os pont viszont rendben van, úgyhogy azt javaslom, hogy a 15-ös, 16-os napi rendi pontot cseréljük föl, Manesco asszony ugyanis helyében van már itt közöttünk, úgyhogy 16-os, az egyharmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kélelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek, eljárási szabályok. Itt az AFET Dublini rendeletének átdolgozásáról szóló vélemény, néppártollából Manesko asszony, ez 154-es eljárási szabály alapján járunk el az elfogadható módosítók kapcsán, Manesko asszony. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy fontos uh, jogalkotási javaslatról készítünk véleményt, uh, a LIBE az illetékes szakbizottság. Arra kértek minket, hogy módosítsunk egy rendeletet, és ez hivatott megoldani a legellenmondásosabb témánkat, a menekült válságot. A bizottság javaslatának két fontos szempontja van. Először is a rendelet célja az, hogy az illegális migrációnak véget vessen, és legális, biztonságos módon lehessen bejutni a Európába a nemzetközi védelmet keresőknek. A második fontos pont, eh, vissza kell téríteni azokat a saját eh, országukba, akik nem eh, felelnek meg a kritériumoknak és nem kaphatnak nemzetközi védelmet. A bizottság tehát ezt a két célkitűzést javasolja. A javaslat szerint a nemzetközi védelmet csak legális úton lehessen kérni, és a bizottság javaslatából az is kiderül, hogy az EU-nak megvan a kapacitása, és megvannak a mechanizmusok arra, hogy megoldják az illegális bevándorlás problémáját. A kollégákkal konzultáltam, mecseréket, vitákat folytattunk le, és arra a következtetésre jutottunk, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az EU jelen pillanatban nem tudja igazán megoldani ezt a problémát, hanem néhány tagállamok egy állandó felelősségteher megosztási rendszert kérnek, míg mások a jelenlegi rendszert szeretnék egyszerűsíteni, áramvonalasítani. Tehát nagyon is ellentmondásos álláspontok, megosztottság figyelhető meg a tagállamok között. Teljesen egyetértünk azzal, hogy az nyilvánvaló, hogy a jelenlegi szöveget, az érvényes jogszabály szöveget jelentősen javítani kell, miután reagálnunk kell arra az igényre, hogy alapvetően meg kell reformálni a jelenlegi rendszert, mert ez bizonyítottan nem, hogy nem tökéletes, nem működött jól, amikor válsághelyzet van. Mik a legfontosabb problémái ennek a rendeletnek? Először is az elosztási mechanizmus, ami egy automatikus eljárás, és így nem veszi figyelembe a valós körülményeket, amelyek fennállnak egyes tagállamokban. Tehát bármilyen javaslat, ami tagállamok közötti újra elosztást céloz meg a nemzetközi védelmet kérők körében, figyelembe kell, hogy vegye az adott tagállam sajátosságait és a kapacitását egy szempont lehet például, amit figyelembe kellene venni, a munkanélküliségi ráta. Vannak olyan tagállamok, ahol az EU átlag feletti a munkanélküliségi ráta, és ezen országok számára bizony nagyon nehéz lenne befogadni és integrálni a bevándorlókat. A, a szétosz, az elosztási rendszer alapja egy automatikus rendszer, ami egyelőre nem működik. A másik fontos elem a pénzügyi szolidaritás, a pénzügyi szankciók, ez, ez lenne mondjuk az alapértelmezés. mert nagyon nehéz elképzelni, hogy hatékonyan légre lehetne hajtani egy ilyen rendelkezést. Éppen ezért több tagállam szerint az önkéntes jelleg jelenthetne, jelenthetné a siker kulcsát, hogy meg lehet oldani ezt a amivel meg lehetne oldani ezt a problémát, és a másodlagos mozgások problémáját. A harmadik dolog, milyen kritériumokat kell figyelembe venni a 250 ezer eurós pénzügyi hozzájárulás kiszámításakor, ez fejenként értetnő. Vixen asszony és én is megvitattuk ezt a kérdést, míg a Libe szakbizottságnak is problémája van azzal, hogy ezt a konkrét kritériumot ebben a formában így elfogadja nem az alkalmazott kritériumoknak az alapján kiszámítják az úgynevezett szolidaritási hozzájárulást, eh, amivel sújtják a tagállamok, tehát ez is egy probléma. Negyedik pont, másodlagos mozgások. A szövegben alkalmazott instrumentumok nem igazán alkalmasak arra, hogy harmadik ország beliek másodlagos mozgását megakadályozzák. 13 tagállam jel, jelezte már, hogy ezek a transferek nem hatékonyak, eh, gyakran a lezajlott transfer után is megfigyelnek még ilyen másodlagos mozgást, az meg itt átmennek más országba a menedékkérők, ez tehát nem volt hatékony. Az ötödik pont a az informatikai rendszer működése, ami egy automatikus allokációs rendszert jelentene, de nem teljesen világos a szövegben, hogy hogyan működne ez az informatikai rendszer, ami automatikusan indítaná a szétosztási mechanizmus, vagy a korrekciós mechanizmus. Problematikus a válsághelyzetre adott válaszok kérdése is. Ezért miután eh, lefolytattuk a vitákat, eh, azt gondoljuk, hogy igen, lehet javítani a szöveget eh, az AFET szakbizottság szempontjai alapján ne feledkezzünk meg arról, hogy itt most nem csak az Európai Unió problémájáról van szó, hogy legyen itt egy egyértelműen működő mechanizmus a nemzetközi védelmet kérők számára, hanem itt az unión kívüli kérdésekkel is foglalkozni kell az AFET szakbizottság berkein belül, és itt is javítanunk kell a szöveget. Együtt fogunk működni szorosan az árnyék és a bizottsággal, amely ugye a szövegjavaslatot benyújtotta, nagyon hasznos az együttműködés, de igazából a DG Home még nem találkozott velünk, és nem pontosította ott, ahol nekünk kérdéseink voltak. Köszönöm szépen Anna Manescu-nak az elmondottakat, most pedig megadom a szót a kollégáknak. Az első hozzászólunk Pánceri úr, a Szociáldemokrata Frakció. Concordo anch'io con l'onorevole Manesco che si, ci troviamo di fronte ad una Egyetértek én is Manescu úrral. Manescu bocsánat. Hát e, még akkor is, hogyha nem elégséges mindez, mert e, a strukturális e, problémákat nem tudja megoldani a migrációs áramokkal kapcsolatos strukturális problémákról beszélek. Négy pontra szeretnék koncentrálni, ezeket tartom igazán fontosnak, ötről beszélek. Először is magáról az elosztási mechanizmusról a javaslatban hiányzik ebből a szolidáris megközelítés, amely konkrétan eh, az EU-n belüli mm, felelősségeket elosztja, nem csak az EU-n belül, az EU-n kívül. És azt mondja a javaslat, hogy a Dublin 4 a tagállamok számára lehetőséget biztosít arra, hogy a bizonyos számú személyeket fogadjanak. Numero sproporzionato di richieste qui dovremmo introdurre il concetto di solidarietà valamint a továbbiakban még sokkal hatékonyabban működhetne a tagállamok között a szolidaritás elve, tehát a nem megengedhetőség elve is foglalkoztat bennünket, hiszen a tagállamok azok, akik a határokon felelősek azért, hogy kiderítsék azt, hogy egy kérvény megengedhető, illetve jogos vagy jogtalan is, illetve hogyha valakinek már lehetősége volt arra, hogy egy harmadik országban, biztonságos országban nyújtsa be a menedékkérelmét. Ennek a megállapítása tehát számukra lehetséges. És mindennek során pedig azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy milyen nagyon veszélyeztetett kisebbségek léteznek ilyen vonatkozásban. Manesco asszony is már utalt arra, hogy az itt javasolt intézkedések néhol az emberi jogokba ütköznének, hiszen gyakorlatilag pontosan a, a céljuk arra irányul, hogy a különböző visszaéléseket megszöntesse, tehát amikor a menedékkérők nem maradnak például kötelességük ellenére sem abban az országban, ahol benyújtották a kérvényüket, ebben az esetben elveszítenék a jogosultságukat a menedékjogra, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos szempont az emberi jogok szempontjából. A különböző más munkahipotézisek közé tartozik az is, hogy a, például egy nagykövetségeken benyújtott menedék kérelemre való jog is esetlegesen fennállna, illetve hogy vannak emberek, akik nagyon veszélyes utakat vállalnak annak érdekében, hogy veszélyes területekről, háborús övezetekből biztonságos helyekre jussanak, és hogy ők nem nyújthatnának ebbe egy adott országnak a nagykövetségen vagy a konzulátusán menedék jogi kérelmet, ezt is végig kellene gondolni, illetve hogy a kiskorúaknak a biztonságos övezetbe juttatása, illetve hát itt a fiatalkorúakra is gondolni kellene, hiszen ő rájuk is irányulhatna ez a nagyon fontos cél. Köszönöm szépen! Grazie. Next speaker is... Köszönöm szépen! Partmans kollega az ALDE részéről. Köszönöm, üdvözlöm a kollégákat. 2014-ben ugye mindenki tudja, hogy Európa soha nem, korábban soha nem látott migrációs válsággal szembesült. Valamennyien tudjuk, hogy 2015-ben 1 millió 225 ezeren folyamodtak meredékkel jogért a tagállamokban. Tavaly eh, tehát 1 millió 175 ezeren nagy felelősség terheli az országokat, amiért nem tudták kezelni a menekült válságot, nem látták előre, és nem szervezték meg a szabályos mozgásokat. Ez a rendetlenség, ez a káosz félelmeket ébresztett a lakosságban, hiányzik a globális irányítás, minden ország saját maga próbálkozik, és ez nagyon sajnálatos. Világos, hogy Európának kapacitásokat kell visszaépítenie, hogy tudjon cselekedni. Harmonizált európai politikára van szükség sürgetően a menedékjoggal kapcsolatban, fel, vissza kell állítani a menedékhez fűződő jogot, meg kell reformálni a Dublini rendeletet, a szíriai menekültek befogadását rendezni kell, és szolidaritásra van szükség a frontvonalbeli tagállamokkal kapcsolatban. A menekültügyi rendszer átalakítása jó irányba halad, azonban ambiciózusabb kellene, hogy legyen a bizottság két ponttal kapcsolatban. Még akkor is, hogyha ez talán nem tartozik közvetlenül a mi szakbizottságunk kompetenciájába. Először is itt van a relokációs, az áthelyezési mechanizmus. Ami ma történik Olaszországban és Görögországban, az valamennyiünk ügye, nem csak ezé a két országé. A migránsok és menekültek túlnyomó része ebben a három, három országban vagy két országba érkezik. A második kérdés ami nagyon fontos a kísérlet nélkül utazó kiskorúak ügye. A jelenlegi helyzetet javítani kell konkrét célzott intézkedésekkel. Véget kell vetni annak, ahogyan az államaink bánnak ezekkel a gyerekekkel. A gyermekek jogaira vonatkozó nemzetközi egyezményet be kell tartani, és a biztonságot, az emberi méltóságot garantálni kell. Múlt héten Dunkerben jártam, és amit ott láttam, őszintén azt kell, hogy mondjam, hogyha otthon a kutyámmal így bánnék, mint ahogy a franciák ott bánnak a gyerekekkel, akkor azt hiszem az állatok, jogvéd, állati jogvédő szervezetek azonnal kopogtatnának az ajtómon, ez elfogadhatatlan. Hogy bánik Európa a gyerekekkel? Elnök úr, menjen oda és nézze meg, hihetetlen, amit látni fog, és ez egy hivatalos francia menekült tábor. Jó, ezt csak zárójelben mondtam, csak tényleg el akartam mondani, mert rettenetes, amit ott lát láttam. Mena Malescu kolléganő jelentését támogatom, de majd néhány módosítót be fogok nyújtani, különösen azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet biztosítani a legális és biztonságos bejutást a menekültek számára. Köszönöm szépen. Valéró asszony következik a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen valóban a Dublini egyezményt mindenképpen meg kell változtatnunk, és erről már nagyon régóta beszélünk, és hát tudjuk, hogy nem is működött, illetve azt is mondhatjuk, hogy sosem működött igazán, és hogyha ezekre a hatalmas nagy migráns áramlatokra gondolunk az elmúlt években Európa irányában, hát akkor ez bebizonyosodott hogyha azt javasoljuk, hogy ezt a teherelosztást, ahogy ezt nagyon sokan javasolják, ez, hogy ez önkéntes alapon működjön, hát én ezen a, ebben a javaslatban nem hiszek, és én jóval inkább azt gondolom, hogy a felelősséget kell megosztani, hiszen itt közös felelősségünk van, ezt mindnyájan, minden egyes tagállamunk viseli ezt, és ezt magunkra kell vállalni. Ez egy kötelezettség véleményem szerint, hogy a menekülteket be kell fogadnunk, és a kérényeiket el kell bírálnunk. Ez nem csak egy teher egyrésztről, hanem felelősség is, tehát itt változtatnunk kell a terminus technikusokon, ez is ez egy felelősség, amiről itt beszélünk és ennek kötelező érvényűnek kell lennie, ennek a felelősségvállalásnak a tagállamok számára, aminek azzal kell járnia, hogy be kell, befogadási lehetőségekről kell gondoskodni, ami működőképes, tehát erre egy rendszert kell létrehozni a menedékjogi kérelmek elbírásolása, és azt gondolom, hogy nagyon sok lehet lehetőség van erre, és tudjuk, hogy nagyon sok országban jelen pillanatban nem működnek a rendszerek ezeknek a kérvényeknek az elbírálására. Tehát én nekem azért nehézség kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt a kérdést az AFED-ban vizsgált Dublinnal kapcsolatos kérdéskörrel hogyan kössük össze, hiszen itt azt látjuk, hogy mi minden történik Európában jelenleg, hogy hogyan osztjuk el jelenleg a e, migránsokat, és hát látjuk nagyon jól, hogy mi történik Európán kívül, nem csukhatjuk be a szemeinket. E, de azt gondolom, hogy a teljes menekült jogi csomagot kell egységesen kezelnünk, hiszen itt rengeteg kérdést érint ez, és azt gondolom, hogy a parlament a trilógusban a tanácsal kapcsolatban nagyon erőteljesen lépett fel a vízum rendelettel kapcsolatban azt szerettük volna, hogy azok az emberek, akik a földközi tengerben megfulladnak, azokkal kapcsolatban a lehetőség legyen az is, hogy az EU-n kívül benyújthassanak vízumkérelmeket, és hát ez már nem tudom hány éve itt vitatkozunk erről. Azt gondolom, hogy ez pontosan arról szól, ami Európán kívül történik jelen pillanatban, és a harmadik országokból érkező emberek is, nyilván ez is összefügg ezzel a kérdéssel, de hát itt itt igazából nem nagyon látunk ilyen államokat itt Európán kívül. Tehát azt gondolom, hogy ezek a kérdések mind-mind összefüggnek egymással, és gondolnunk kell arra, hogy meg kell különböztetnünk a menedékjogra jogosultakat, illetve a gazdasági menekülteket, hiszen nagyon sokan mindkét csoportba beletartoznak, és hogy ezt hogyan akarjuk, ugye a fiatal afgán férfiakat, akik egyedülállóként itt érkeznek, vagy az egyedül érkező lányokat, fiatal lányokat Afganisztánból, most akkor őket hát gazdasági menekültként kezeljük ilyen esetben, és visszaküldjük. Hát én azt gondolom, hogy ezt akár egy olyan országban is vizsgáljuk, mondjuk például Görögországban, vizsgálják meg, és Afganisztánba visszaküldik őket, hiszen azt mondják rájuk, hogy ők gazdasági menekültek. Én nem tudom, ez egy megfelelő eljárás, hát ezért ezt a kérdést felmerem tenni. Tehát mindenképpen vizsgálják meg, hogyan bánunk azokkal az emberekkel, akiket visszaküldünk ezekbe az országokba. Én azt gondolom, hogy itt rengeteg összefüggő kérdés van, és ezt az AFET bizottságban valóban a módosító indítványok keretében meg kell, hogy beszéljünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Epitideos képviselő. των κυμάτων. Köszönöm szépen. Hogy aztán hogyan lehet ezen migráns áramokat, akár legális, akár illegális migránsokról legyen szó, hogy hogyan lehet kezelni ezeket, hát a mai eszköztár nem, hasz, nem hatékony, nem voltunk igazán sikeresek eddig. Tisztázásra szorul ö, ö, az illegális migránsok ö, ö, kapcsolatos eljárás, hiszen nem lehet védelmet, mm, védelemben biztos, védelemben részesíteni azon illegális migránsokat, akik e, így módon kérik a menedékjogot. A menedékjogi státuszt csak azoknak adhatjuk meg, akik valóban halálos veszélyben vannak szülőföldjükön, vagy kínzás veszélyének vannak kitéve minden tagállamnak szolidárisnak kell lennie az olyan olasz és görög típusú országokkal szemben, amelyek határországok. Igen fontos tehát ez a szolidaritás is, és gyorsan kell fellépni. Megfelelően kell az ilyen mm, menedékkérő migráns személyek elosztási mechanizmusát megoldani az Európai Unión belül. Lehetetlen, hogy ilyen szakpolitikákat alkalmazzunk. Vannak jó szamaritánusok egyes tagállamokban, más tagállamok pedig nem fogadnak senkit, nem fogadnak be saját nemzeti fenségterületükre szinte senkit, vagy csak nagyon kevés menedékkérőt. A menedék jogot megadó tagállamok nem csak saját jó szándékok alapján dönthetnek, és eldöntik majd, hogy az átadást hogyan oldják meg a határokon kívül. Nem szabadon döntünk erről, hanem pontos szabályok mentén kell eljárnia minden tagállamnak. Köszönöm szépen. Kívánom még valaki hozzászólni? Úgy látom nem akkor a határidők, a módosítók benyújtásának határideje március 3 itt az AFED-ben, és az AFED-ben valószínűleg 10-én, 11-én lesz a szavazás. Akkor visszatérhetünk a 15. napi rendi pontra. Solc úr az előadó időközben megérkezett hogy demonstráljuk, milyen fontos a kapcsolat, az EU kapcsolata Mongóliával, tehát a tagállamok, illetve a Mongólia közötti partnerség és együttműködési keret megállapodáshoz csatolt, Horvátország Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötése. Két hetes Strasbourgban és elfogadásra került ez a, ma a, a Horvátországgal kapcsolatos jegyzőkönyv kérdését fogjuk megvitatni, és erről készülő jelentés előadójának Solc úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a megértését, de hát az INTA szakbizottságban kellett részt vennem a szavazáson. Hadd mutassam be ezt a dossziét. Igazából nem nagyon tudom kiegészíteni azt, amit ön már elmondott, elnök úr. Miután megvolt a sikeres szavazás, az Európai Parlament álláspontjáról az utolsó Strasburgi plenáris ülésen. Most megegyezésre van szükség hogy Horvátország is csatlakozhasson ehhez a megállapodáshoz. Én itt azt javaslom az AFET szakbizottságnak, és így az egész Európai Parlamentnek, hogy fogadjuk el ezt az eljárást, aminek az alapja a tanács álláspontja. Köszönöm. Köszönöm. Valaki esetleg másik frakcióból szeretne ehhez hozzászólni. Nem. Egyik árnyék előadó sem kíván hozzászólni. Módosítók benyújtásának határideje március 3-a déli 12 óra, és az a Fedben vagy március 20-án vagy 21-én szavazunk, a plenárison pedig valószínűleg a májusi ülésen lesz a szavazás. Köszönöm szépen. Következik a 17. napi rendi pont, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok. Egy vélemény tervezetet kell eh, megvitatnunk a költségvetési rendelet alkalmazásával kapcsolatban, ami egy nagyon komplex technikai dosszié, de fontos az AFED számára, mert a pénzügyi szabályok döntik el, hogy adott esetben mennyire gyorsan és hatékonyan tud lépni az Európai Unió. Üdvözöljük azt, hogy ennek az átfogó felüs, felvizsgálatnak a fő célja az egyszerűsítés, a hatékonyság növelése. Ha itt van, akkor megadnám a szót Krisztea eh, kollégának, a vélemény előadójának. Ott van, igen, elnézést, nem láttam. Nos, az AFET számára a költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban nincs igazán sok hatáskörünk, de azért mégis fontos ez a szakbizottság számára, hiszen ez a szabályok megváltoztatása közvetlenül is befolyásolja azt, hogy az Unió mennyire hatékonyan tud fellépni külkapcsolataiban. A költségvetési rendelet felülvizsgálatának a célja a koherencia növelése, a pénzügyi szabályok egyszerűsítése és a rugalmasság növelése a e, költségvetés végre e, ügyekkel kapcsolatban. Ezek a prioritások, amelyeket mi is, amelyekhez mi is csatlakozunk. Nyilvánvalóan egyetértünk azzal, hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat, és rugalmasabbá kell tenni a költségvetési gazdálkodást a külkapcsolatok területén is. Rugalmasság, egyszerűsítés azonban nem szabad, hogy az EU elveit roncsa, illetve az Európai Parlament szerepét sem, sem csorbíthatja ez, harmadsorban pedig a jelenlegi EU e alapok, támogatások e, e, hozzárendelésében sem következhet be zavar a szabályok egyszerűsítése miatt. Ez egy politikai számunkra is releváns dosszié, tehát ezért továbbra is nagy figyelmet szentelünk majd ennek. Először is egy terület, amit vizsgáltunk, az a külső finanszírozási eszközök. Itt szó van EPÁK-ról, DCA-król, cégekről. A kérdés az, hogy nem hozunk el létre egy rossz dinamikát, miszerint ezeknek a támogatásoknak nem a 37%-át jelenleg se költik el, és jelenleg ezeket át lehet vinni következő költségvetési ciklusra. Kérdés az, hogy ez hogyan történjen. Az AFED számára a második fontos terület a trust fundok, vagy kezelő alapok kérdése. Itt a transzparencia, elszámoltathatóság, a kulcsszavak. A trust bizonyos helyzetekben jelenthetnek hozzáadott értéket, ugyanakkor azonban fontos kérdéseket is felvetnek. Az Európai Parlament szerepe pedig különösen fontos. És végül megvizsgáltuk a közbeszerzések kérdését a külügyek területén. Itt a közös kül- és biztonságpolitikai politikában módosításokra van szükség, és ebben a szellemben is teszünk javaslatokat. Ennyit szerettem volna ma elmondani, kedves kollégák, most indul a munka ezzel a dossziéval kapcsolatban. Bízom abban, hogy már a tervezet is jó alapja lehet a további munkának, kedves kollégák, és hogy meghatározzuk, hol vannak a prioritások, illetve az esetleg aggályos kérdések. Itt be is fejezném, és várom a hozzászólásaikat, a visszajelzéseket. Bástya. Köszönöm szépen, alnök úr, alelnök úr, a prezentációját kollégák, Preda úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Először is elégedettségemnek szeretnék hangot adni, hiszen itt olyan pénzügyi ö, szabályokról beszélünk, a, amelyek fontosak, még ha 60-ból csak 10 is vagyunk ö, érdekeltek, de fontos, hogy erről eszmét cseréljünk szakbizottságunkban, és mivel a költségvetés volt, a témafelelőse voltam, több alkalommal kértük, hogy rugalmasabbá váljanak ezen szabályok, hogy a külső külügyi kapcsolatokhoz is jobban lehessen őket alkalmazni. Fontos ez a rugalmasság a külkapcsolatoknál. A válságok is azt mutatták, hogy rugalmasságra van szükségünk a hatékony gyors fellépés céljából. Ugyanakkor figyelnünk kell, hogy a szükséges forrásokat a rugalmassághoz, megnövekedett rugalmassághoz hol találjuk meg? ne a jelölt országok, vagy potenciális jelölt országok, vagy szomszédságpolitikával érintett országok terén keressük ezt a rugalmasságot, hiszen itt potenciális válságok kezeléséről van szó. El kell tűnődnünk azon, hogy mely megoldás lenne igazán alkalmas mind a flexibilitás, rugalmasság fokozására, de ezt úgy, hogy a, hogy a szomszédságpolitika politikát ne áldozzuk be ezen az oltáron. Fontos tehát, hogy e, ezt az álláspontot képviseljük. Szeretném a számvevőszék e, e, jelentésére is felhívni a figyelmet, hiszen komplexebbé válnak majd a szabályok, ezen megoldáson keresztül nem pedig rugalmasabbá válnak figyelmeseknek kell lennünk erre. Továbbá el kell tűnődnünk azon is, hogy hogyan lehetne leginkább javítani az olyan alapok, trust alapok alkalmazását is, ahol igen szigorú szabályok mentén kell haladnunk annak érdekében, hogy a státuszuk módosítása megfelelő módon történjen. Szeretek köszönetet mondani zárszóként a téma felelősének, Kristáulnak azonnal javasolt módosítókért, amelyek az én irányomba lépnek el. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen, mondja elnök úr. Következő felszólaló Lőzing asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen és be kell, hogy valljam, hogy azért a 250 oldalát rendeletnek azért nem olvastam el végig, és nem dolgoztam ki részletesen, de a jelentéstevőnek mégis nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani a javaslataiért, és jó néhányat támogatni tudunk ezek közül, főként ami a, az ő általa említett külső pénzügyi eszközök kiadásának a rugalmasabb átételét illeti, illetve a, egyébként a vagyonkezelő alapoknak a parlamenti ellenőrzésével kapcsolatban is tudjuk támogatni, és a egyéb más kérdésekben is tudjuk támogatni, például ami a, az NGO-k kezelését illeti. Ami az African Peace Facility vagyonkezelő alapot szeretném talán kiemelni, amiben más véleményen vagyunk, hiszen itt katonai képzéssel kapcsolatos pénzügyi finanszírozásokról van szó, és nekünk az a véleményünk, hogy ezt a vagyonkezelő alapot, ezt töröljük, amennyiben ez lehetséges. A parlamenti ellenőrzéseért eh, ebben az esetben nem látjuk biztosítottnak a pénzügyi alapnak, és azt gondolom, hogy eh, nyilván nem lehet mind a hatot eh, módosítani ilyen szempontból, de azért azt gondolom meg kell vizsgálni, hogy nem tudunk egy kicsit konkrétabban fogalmazni. Ami a CSTP um, bevetéseket illeti. Azt gondolom, hogy az a szó, hogy civil, az azért ebben az összefüggésben néhol eléggé félrevezető, főként ami a zsandárok kiképzését illeti. Van egy-két olyan kifejezés, ami civil forrásként van szerepeltetve, az véleményünk szerint paramilitéri célokat is akár szolgálhat, parakatonai célokat, és ezért azt gondolom, hogy a különböző civil műveletek esetén való bevetésüket nem mindig tudjuk támogatni. Március 14-ig egyébként be fogjuk nyújtani az esetleges módosító indítványainkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kolléganő! Van-e még további kérdés az elhangzottakhoz? That is Uh, not the... Nincs. Akkor szeretném bejelenteni, hogy a módosítók benyújtásának határja, határideje március 14, déli 12 és április 11-én fogjuk folytatni a munkát ezzel kapcsolatban. Most pedig 18-as napirendre térünk át. Beszámoló az AFED bizottság Indiába tett köldöttségi látogatásáról múlt héten, 21-től 24-éig februárban jártunk tehát. Indiában, kedves kollégák, az AFED hoc missziója múlt héten Indiában hat taggal. Krisztián Preda úr, Jelena Azovko, Minagil, Julainen, Jalmaszpét urak és hölgyek részvételével zajlott. Basia úr úgy volt, hogy csatlakozik hozzánk, de a vízumát Indiába időben nem kapta meg. Nagyon sajnálom, hogy ez történt, és világosan fogalmaztam ezzel kapcsolatban indiai tárgyalópartnereink felé is. Az utazás egy nyomonkövetést kívánt a múlt évi brüsszeli India-EU stratégiai partnerségi kapcsolataink parlamenti dimenziójának nyomon követésének céljából zajlott. A belső piaci és az AFET is a szubkontinensre elküldött egy időben küldöttséget bizonyos problémák megtárgyalására és különböző tárgyalópartnerekkel való találkozás céljából. Azt gondolom, hogy az AFET delegáció számos gyümölcsöző, bár sokszor kihívó, kihívásoktól sem mentes találkozót folytatott Deliben, új Delhiben a, a politikai döntéshozókkal, think tankekkel és különböző NGO-k tagjaival nem minden tárgyalási kérelmünket fogadták el, de találkoztunk a külügyi bizottság részéről Sesét úr, úrral az indiai parlamentről, Ajik Dog ellen a Nemzeti Biztonsági Tanácsadóval, Nagariával, az indiai mm, ország átalakítási mm, fórum alelnökével, valamint a női és gyermekügyi miniszterasszonyjal is találkoztunk. Komoly kihívások, kihívást jelentett az, hogy az India-EU tavaly márciusi kötelezettség vállalásainak nyomon követését megvalósíthassuk a, mind a globális, mind a regionális fontosságú kérdésekben, mint Oroszország, biztonság, több multinacionális együttműködés, terrorizmus elleni küzdelem, a kalózkodás elleni küzdelem, emberi jogok kiteljesítése, Európai Uniós támogatása. Majd Krisztián Preda úr fog jelentést az európai politikai kapcsolatairól Indiával megfogalmazni jelenleg folyik a kidolgozása a jelentésnek. Sajtókonferencián és jelentésünkben is hangsúlyozzuk, hogy a, idén az év második felében Indiába tervezünk EU-indiai csúcsot, és várjuk a bilaterális szabadkereskedelmi megállapodásról folyt, folyó tárgyalások továbbitelét is. A következő AFET misszióra majd Pakisztánban kerül sor, április 17-22 között, és minden frakciót tájékoztatunk majd időben, amikor a pontos programot megfogalmaztuk. Ennyit szerettem volna saját részemről elmondani. Most szeretném megadni a további ö, látogatáson résztvevő személyeknek. Krisztián Predával kezdeném. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ahogyan ön is elmondta, egy héttel ezelőtt új Delhiben jártunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy a látogatás igen eltérő volt attól, amit elvártunk, amit elképzeltünk. Egyébként úgy vélem, hogy az AFET béli tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a legrosszabb látogatása volt ez az elmúlt évek látogatásainak. Ahogyan ön is elmondta, találkoztunk AFET béli partnereinkkel, Sasi Tarunnal, egy miniszterrel is találkoztunk, a kormánypolitikák koncepció kidolgozójával egy igen érdekes fórum vezetőjéről van szó. Találkoztunk egy felelős szemjel, aki a kormánybiztonságért fele, de ennyi. Ennyi volt csak, nem találkozhattunk szinte senkivel, aki például a külügyben dolgozik Indiában nem tudtuk meglátogatni a mm, parlament elnökét sem, pedig kértük. Nem fogadott minket a miniszterelnök sem, ahogyan mi a látogatás előtt erre külön kéréssel rámutattunk. A programban is szerepelt a találkozó. Hmm, vajon miért? Hát nem azért, mert házon kívül voltak. Ott voltak, Indiában. Néha megtörténhet, hogy érkezik az ember egy országba, és a külügyminiszter éppen az ENSZ-ben tárgyal. Akkor természetes, hogy az útját, az ENSZ útját nem fogja halasztani azért, mert mondjuk Preda és McAllister a városban járnak. De ez nem így volt most. Ott voltak, országon belül választási kampányoltak, de nem akartak velünk találkozni, és ez igen súlyos. És ezt tudatni fogom a brüsszeli indiai nagykövetségen is. Mert számomra ez egy igen rosszkol ö, történt gesztus felénk, már pedig a külügyi kapcsolatokat kívánjuk fokozni. Egyetlen felelős sem fogadott minket a külügyminisztériumból indiai részről. Ez nem azért volt, mert a naptárokban nem tudtak volna minket ö, ö, behelyezni, mert nem, mert külföldön jártak, nem, ott voltak otthon voltak. A jövőben egyébként azt gondolom, hogy nem szabad elindulnunk, mindaddig, amíg biztos visszajelzést nem kapunk a fogadó, tagállam, fogadó államtól, nagyon zsenérozva éreztük magunkat ott, szinte egy egész napot kellett várnunk csak arra, hogy éppen a külügytől fogadó készséget kapunk-e, vagy a parlamenttől arra, hogy a parlament elnöke fogad-e minket, vagy sem. Ennyit a formális oldaláról a dolgoknak. Most egy igen fontos aspektusról beszélnék még, tartalmi kérdésről. Megállapíthattuk, hogy igen nagy fenntartással éltek még a kevés látogatásunk során is, ahhoz képest, amit elváltunk, fenntartásokat fogalmaztak meg tárgyaló partnereink egy olyan elvi megfontolással kapcsolatban, amely a külügy területén az emberi jogok kezelését illeti. Olyan jelzéseket kaptunk, mely szerint az indiai partnereinket igen zavarta az, és zavarba hozta az, amit mondtunk nyilvánosan és a sajtótájékoztató során. Mindenki ismeri a parlamenten belül azon álláspontunkat, hogy az emberi jogok kart karba öltve járnak együtt a külügyjel. tárgyalásaink során, a stratégiai partnerségről szóló tárgyalásaink során, és igen, zavarba hoztuk partnereinket. Nem tudunk elképzelni egy olyan kapcsolat ápolást, ahol ignorálják az intézményi követelményeinket. Két albizottságunk vannak, biztonság és védelem, ami, ahol a külügyi megfontolásokon belül nem ignorálhatjuk, nem rejthetjük véka alá az emberi jogok fontosságát. Az AFED szakbizottságban is kiemeltük ezt a kérdést, és Szesitár úr azt mondta, hogy az emberi jogok a bel- belügyi szférába tartoznak, a külső látogatóknak ahhoz közük nincs. Utolsó gondolatom, elnök úr, milyen fontos megfontolásbéli ö, ö, különbségek vannak az, or, az orosz kapcsolatok terén, valamint az USA-val ápolt kapcsolatok terül, terén. Egyszerűen az elsőről szólnék, pár szót az indiai tárgyaló partnereink, akikkel tudtunk tárgyalni. Számokra az orosz kapcsolatok és az EU szankciók problémásak. Úgy látja az indiai fél, hogy ezzel bátorítjuk mi implicit módon az oroszokat arra, hogy Kínával közelítsék viszonyaikat, kapcsolataikat. Ez egy olyan indok, amely kapcsán komoly fenntartásaik vannak, mert a Kínával és Pakisztánnal való kapcsolatokat igen veszélyeseknek tartják indiai érdekek szempontjából. Mi szankciókban részesítjük Oroszországot, és ezzel bátorítjuk az oroszok és kínaiak kapcsolatainak közelítését és hát ugye itt a Pakisztán konfliktus is ezzel szítják. Ez mind-mind indiai szempont persze. Érdekünkben áll, hogy szilárd kapcsolatokat ápoljunk az Európai Unió és India között. Ez így van. De én úgy érzem, hogy egyenlőre nem vesznek minket igazán komolyan olyan szempontból, hogy valóban prioritást élvező tárgyaló partner lennénk legalábbis ma. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. Thank you, Mr. Preda. Köszönöm, Préda úr. Van egy német mondás, hogy egy pohár vagy félig tele van, vagy félig üres. Én azt próbáltam kicsit diplomatikusan, óvatosan megfogalmazni, amit ön nagyon szókimondóan írt le, de hát gyakorlatilag ugyanazokat a körülményeket próbáltuk ismertetni. Köszönöm, és jó lájnán következik. Köszönöm. Elnök úr, Krisztián Bréta nagyon intenzíven és részletesen panaszt Tehát Én azt gondolom, hogy ezt nem kell, hogy megismételjem a késői visszaigazolásával kapcsolatban az időpontoknak. Egyébként ez már mindig is így volt, egyébként már régebben is tapasztaltam ilyet, tehát én nem hiszem, hogy erre a delegációra ez külön ki volt hegyezve, és ezért hadd mondjam el azt, hogy először egyébként három delegáció is volt déliben, ez, ezen a, ugyanazon a héten, ez persze nagy stressz volt azért a tárgyaló partnereknek, és különben egy kicsivel ez egy jó koordinációt tartottam volna kívántosnak itt a mi részünkről, hiszen azért, hogyha az Európai Parlament Indiában delegációkat küld, akkor és, és ők valami miatt más menetrendet választhattak volna, ami talán jobb lett volna a mi AFED delegációnk számára is. No, akkor szeretnék néhány pontot kiemelni, ami azért emlékezetes maradt. Krisztián Préda már pont ott hagyta abba, ahol én most folytatni szeretném a stratégiai partneri kapcsolat az EU és India között, amit mi ugye nagyon fontosnak tartunk, igyekszünk ezt elérni, és hát jó néhány partnerünk azt mondta, hogy nem létezik ez a stratégiai partneri kapcsolat, hiszen nincsen szubstanciális alapja ennek az egésznek, és az volt a benyomásunk, hogy India a stratégiai szempontból nagyon nagy mértékben a biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozik, ez nagyon foglalkoztatja őket, hiszen Pakisztánnal, Kínával kapcsolatos viszonyait illetően ez nagyon fontos kérdés, és az EU pedig a biztonság területén hát rendkívül keveset tud hozzájárulni India szempontjaihoz, mivel ugye hát mi nem vagyunk stratégiai partnerei Indiának a biztonságpolitika területén, hanem éppen ezért nagyon is Amerika felé nézelgetnek, és ez megvitatásra is került egyébként már az új amerikai elnök regnálása alatt. Tehát ez a nagyon erőteljes affinitás egyébként létezik az indiai elitekben Oroszország felé, és ennek már történelmi alapja van, és van egy ilyen kis félreértés azt illetően, hogy Putin mit is jelent számukra. Tehát például, amikor az Ukrajnával kapcsolatos ügyeket megemlítettük, akkor nagyon visszafogottan nyilatkoztak meg, tehát Indiából nem fog érkezni segítség az ukrajnai ügyben. És amit szintén megbeszéltünk, hogy egyre autokratikusabbá váló világunkban, akár már mondhatjuk, hogy diktatórikus rendszerek értékeket is felmutató világunkban, tehát hogy mit is jelent a demokrácia egyáltalán a mi világunkban, és megnevezés élt, hogy akár egy ilyen EU-India-Japán tengely is lehetne egy demokratikus együttműködés területén a különböző veszélyek kapcsán. Tehát, hogy a demokráciát veszélyeztető szokásoknak az aláásása, a médiák veszélyeztetése, a polgárjogok területén jelentkező veszélyeztetések terén India érdekes partnere lehet a demokratikus kérdésekben az EU-nak hiszen ezek ott fontos kérdések. Hát egy kicsit azért felvizesszük most a, ezt a szép finom bort, mert az emberjogi szervezetek kapcsán azért bizonyosodott, hogy India azért egy nagyon sokarcú, sokarcú állam, és a jelenlegi uh, kormány azért eléggé máshogy működik, és tesz lépéseket, mint a korábbiak, egy international vonulat is megmutatkozik a médiában, tehát hogy például valaki, egy professzor mondjuk, például antinacionálisnak nevezik őt valamiféle médiumban, tehát ez egy ilyen gyakorlatilag egy új vonulat, tehát a média és az NGO-knak a terét, ez leszűkíti, amit hát ezért aggodalommal veszünk figyelembe. Pakisztánnal kapcsolatban hallottuk a panaszokat, hogy az EU nem nyilvánul meg a Pakisztánból ír, irányuló terrorizmussal kapcsolatban. Hát ugye Európa egy kicsit visszafogott ilyen szempontból, de pedig vannak merényletek is ezzel kapcsolatban álltak, ezt nekünk először meg kell vizsgálnunk, hogy ezek a állítások igazak-e, és a GSP Plus-át a nevű ö, szervezet, amit hát nem Indiában működik, hogy ezzel kapcsolatban is egy olyan pont, amit meg kell vizsgálnunk, hiszen a Pakisztánban ez a GSP Plus ö, nem működik, és hogyha megvizsgáljuk az országok állapotát, akkor feltűnik, hogy itt azért vannak egyensúlytalanságok. Azzal szeretném befejezni, a, ami a korábbi évek központjában állt, ez a kereskedelmi egyezmény kérdése, ami hát nagyon kezd eltávolodni, mert a kormány, ez a Made in India ügyet szeretné előtérbe helyezni, tehát hogy Indiába legyenek befektetések, ezt szeretnék, és ezért tehát a velünk való folytatott kereskedelem mögött már nem áll olyan iszonyú nagy erő és szándék, és ez azt gondolom, hogy éppen ezért még egy eléggé nehéz szülés lesz ez a kereskedelmi egyezmény a következő időszakban. Tehát a delegáció egy kicsit amputálva lett, amikor Mumbai valahogy leamputálásra került, de szerintem egyébként eléggé, elég volt így is, eléggé szubstanciálisan is érdekes volt a további vitáink szempontjából. Mindenesetre ön egy rendkívül jó elnöke volt ennek a delegációnak, elnök úr. Köszönöm szépen kedves kollégámnak ezt a nagyon brilliáns elemzést és ezt a nagyszerű leírását, összefoglalását az ott tapasztaltaknak és azt gondolom, hogy ennek az utazásnak a leírása is egyre inkább a félig üres vagy félig teli pohár ügyre hajaz, és éppen ezért azt gondolom, hogy a következő utazásunk során a szervezéssel kapcsolatos dolgokat figyelembe fogjuk venni, de amit ön is elmondott, hát nem mindig olyan könnyű napokkal, hetekkel előbb már időpontokat egyeztetni, és hát persze, hogy mindig figyelembe kell venni, hogyha három delegációs egyszerre elmegy Indiába, és pont azon a héten tesz ott látogatását, ez egy nagy kihívást jelent. A következő hozzászólunk, Basia úr, eddig nem tudott itt lenni, mert késedelmeket szenvedett a vízum ügyének az intézése. Elnök úr, nagyon szerettem volna részt venni ezen az ülésen, és nagyon csalódtam kiegészítem az elmondottakat. Nem érkezett meg időben a vízumom, és ennek semmi oka nem volt, hogy nem adták ki a vízumot. Voltak olyan kollégák, akik utána adták be a vízumkérelmet, és ők megkapták időben. Úgyhogy miért nem kaptam meg én a vízumot? de úr kérem hagyja, hogy Basír úr beszéljen most. Igen, vannak olyan országok, amelyeknél kell vízum, másoknak nem. Jó, Basír úr folytatja. Hát alapvetően azt hallottam néhány kollégától, akik eh, kapcsolatban álltak Manjib Simpuri Puri úrral. Ugye, ha már szó esett emberi jogsért tüntetésekről Kasmír tartományban. Nos, ez volt az oka a vízum megtagadásának. Az Európai Parlament tagjaként valaki, aki Kasmírból származik, de Yorkshire választók körzete, igenis nekem feladatom az, hogy az ottani érzelmeket is képviseljem. Nincs olyan hét, amikor ezeknek az embereknek a panasza nem jut el hozzám a folyamatos emberi jogtérsértések miatt, amelyeket tapasztalnak Kasmírban emberek ezreit sérti meg a szennyezések, sok ezer ember sérült meg, és több százan vannak bebörtönözve ebbe az államba, Kasmi tartományban nem lehet el látogatni, ha valaki ezt megkísérelni, biztos nem engednék. Az ENSZ is szeretett volna ellátogatni Kasmírba, és megtagadták ezt az ENSZ-től is úgy tűnik, hogy ugye India vezető demokrácia akar lenni, de akkor az emberi jogok megsértésére oda kellene figyelni, és nem szabad ennyire sértő békenynek lenni, amikor az Európai Parlament bizonyos véleményt volt, majd rákérdez emberi jogi kérdésekre, és akkor erre az a válasz, hogy nem adnak vízumot. Hát ami engem illet, én nem mennék el egy olyan útra, hogyha egy kollégámtól megtagadták a vízumot. Most nem akarom itt bírálni azért, hogy kollégák mégis elmentek, de az indiai hatóságok ezt szándékosan tették, nem adtak előzetes tájékoztatás, a vízumügyről, Hogyha korábban kiderült volna ez, hogy nem adnak nekem vízumot, akkor biztos vagyok benne, hogy a kollégák kifogást emeltek volna, és kétszer is meggondolták volna, hogy akkor ők mennek-e vagy sem. Én támogatom azt, hogy legyenek kereskedelmi megállapodások más országokkal, de itt azért az emberi jogokkal kapcsolatos viselkedést, magatartást kell górcső alá venni. Egyetértek azzal, amit Preda kollega is mondott. Ezek alapvető fontosságok, mielőtt kereskedelmi megállapodást kötnénk. Hogyha Ebben a ugye, közleményben az elnök kihangsúlyozta, hogy további együttműködésre van szükség az EP és az indiai parlament között, és ez különösen igaz kölcsönös látogatásokra, de a jelentés készül majd az EU és az India közötti politikai kapcsolatokról a szakbizottságban. Szerintem ebben a jelentésben mindenképpen meg kell említeni ezt az ügyet, hogy nem megtagadták tőlem a vízumot, és az aggályunknak is hangot kell adni az emberi jogok megsértésével kapcsolatban. Köszönöm szépen! Az indiai partnereinket emlékezhetünk arra, hogy szeretnénk létrehozni egy EU-India barátok csoportját az Európai Parlamentben, és az indiai parlament külügyi bizottságának elnökét is meghívtuk ide az Európai Parlamentbe, de ezzel kapcsolatban még probléma van. Basír úr, valamennyien nagyon sajnáltuk, hogy eh, nem dolgozták fel időben a vízum kérelmét, eh, akármi volt is ennek az oka. Eh, Szofko és Gil kollégák kapnak még szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy tényleg ilyen diplomatikusan viselkedett az indiai látogatások során, ami nem volt könnyű az adott körülmények között. Tényleg érdekes utazás volt. India geopolitikai helyzete szempontjából is, hogy az EU mit jelent India számára. Ez um, nagyon informatív volt a látogatás. És szeretnék gratulálni az EU nagykövetnek, aki nagyon jó vendéglátó volt, minden tőle telhetőt megtett, annak ellenére, hogy ugye egyszerre három delegáció járt ott. A külügyi bizottság elnöke beteg volt, az európai szekció vezetője sem tartózkodott ott, de azért volt nagykövetekkel és a külügyi bizottság korábbi elnökével érdekes beszélgetéseket folytattuk, akik azért véleményformáló személyiségek, érdekes nézeteket osztottak meg velünk, arról is, hogy milyen kihívásokat látnak, amelyekkel India szembesül. De egyetértek Préda kollégával, az emberi jogok kérdése olyan ügy, amivel az Európai Parlamentnek foglalkoznia kell. Hát talán más feleket is, másik oldalt is meg kellene hallgatni. És lehet, hogy szükség van ott még kis oktatásra, amelyet néhány partnerünk is említett. Én nagyon érdekesnek, informatívnak találtam ezt a látogatást, és a figyelembe veszük, hogy Indiának nem ugyanazok a prioritásai, mint nekünk. Azt hiszem, hogy azért sikerült a legtöbbet kihozni a látogatásból. Köszönöm szépen, és végül Lina Gél. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megismételni, hogy ön valóban kitűnően vezette a delegációt. Néhány elrejtett akna persze volt. Nem csak az AFET eh, eh, tagja vagyok, hanem az EU-India delegációé is. Tehát a kettős minőségben jártam ott, és nagyon pozitívak voltak a tapasztalataim. Persze sajnálatos, hogy nem együtt eh, tartottunk találkozókat, mert az India delegációval például az első nap négy kabinetminiszterrel találkoztunk, és összességében is több találkozót bonyolítottunk le, kormányzati szinten is, kormányzati képviselőkkel, szerintem nem volt olyan szándék, hogy az Európai Parlamentet ne fogadják tudatosan. Az AFET delegáció tagjaként ugye mi a saját partnereinkkel, az ottani külügyi bizottsággal találkoztunk. Igen, is volt egy találkozó, és alapvetően igen volt megbeszélés, sőt, védre is vendégül láttak minket. És ha megnézik a sajtót, amit rólunk írtak, hát ez hihetetlen. Szerintem a parlament még soha nem kapott ekkora sajtófigyelmet. Az összes elektronikus médiában, a legtöbb országos labban, gazdasági pénzügyi lapokban, az online médiában is tudósítottak a látogatásról. Értem a frusztrációkat, ugye nem volt találkozó a miniszterelnökkel, de ez világos volt, hogy választásokra készültek, és az ilyen találkozók azért nem konfirmáltak. Olyan időszakban jártunk Indiában, amikor Fontos lett volna, hogy a, hogy a látogatások végén legyen sajtótájékoztató, és nem az elején. Azért a jövőben egyrészt biztosítani kell, hogy egyszerre nem menjen olyan sok delegáció, mert nem értik, hogy mi a különbség a különböző delegációk között. Ez sok szavart okozott, hogy most akkor melyik delegáció kivel találkozzon. Ezt fontosnak tartom. Ami, amit Basír úr mondott, szerintem is nagyon sajnálatos, hogy nem kapta meg időben a vízumot. Sok több kollega kapcsán, ugye nekem nem kellett vízum, másoknak kellett, de hogy mondjam el, hogy a múltban hasonló hátterű kollégák Kasmírra összefüggésben kaptak vízumot. Karim úr például, szinte képviselő közvetített, hogy legmagasabb szintű találkozókra kerülhessen sor. Tehát szerintem nem jó itt személyeskedni. Basír úr részéről, vagy a múltjával ezt összefüggésbe hozni. Három-négy tagnak nem kellett vízum, nekem sem, nem tudom pontosan, hogy kinek volt szüksége vízumra. De mindegy, szerintem tovább kell lépnünk pozitív módon, hiszen amit én érzékeltem, az az volt, hogy az indiai részről nagyon barátságosan, meleg szavakkal fogalmaztak az EU-val kapcsolatban, szeretnének közeledni és ilyen, egy ilyen incidens ne befolyásolja a kapcsolataink többi részét. Ahogy mondtam, lépjünk tovább, előre, globális teljes képet alkossunk, és stratégiai partnerségre törekedjünk. Thank you. No. Köszönöm szépen, senki nincs már a felszólalók listáján, Köszönöm az előttünk szólóknak a pozitívabb hozzáállásáért, bemutatásáért az utazásnak. Persze kritikai éllel is kell élnünk, de valóban az indiai hatóságok közül számosan kooperatívnak mutatkoztak. Az új Delhi képviseletünk is mindent megtett, a titkárság is keményen dolgozott, de valóban ma délelőtt ráutaltunk már, utaltunk arra, hogy valóban világosan elő, jobban elő kell készítenünk, jobban kell kommunikálnunk a sajtóval a látogatás végén. Adott helyzetben nem lehetett elkerülni ezen buktatókat. Most ezzel áttérhetünk a következő napi rendi pontunkra, ami azt jelenti, hogy a szakbizottsági ülésünk ezzel lezárult, két perc múlva pedig a kibővített elnökség ülés.